El señor presidente. Wow. Buenos días, señores comisarios. Buenos días, colegas. Tisztelt képviselők, jó reggelt kívánok, tisztelt bizottság. Megnyitom a mai ülést. Első napi rendi pontunk ma egy igen fontos téma lesz. Három jelentés tartozik hozzá, a belső piacról és a fogyasztóvédelemről szól mindhárom jelentés. Thun von Honstein grófnő jelentése a, az eredménytábláról, Hétasszony jelentése a fogyasztóvédelemről, és Busoly úr jelentése a Szolvit rendszerről. A szót először a jelentés, első jelentés szerzőjének adom meg négy percben, hogy bemutassa nekünk a témát. A témák jelentés tevői tudják, hogy még két percet kapnak majd a vita végén is, hogy válaszolhassanak, reagálhassanak az időközben elhangzottakra. Úgyhogy ha most három percet használnak föl csak a négyből, akkor a végén kettőjét hármat kaphatnak, tehát összesen hat percük van ez a lényeg. Ezt írja elő az eljárási szabályzat. Most tehát eh, Tunut Hornstein grófnőnek adom meg a szót, hogy bemutassa nekünk jelentését. Öni a szó, asszonyom. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani komisarz, Köszönöm, elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim. Nagy örömömre szolgál, hogy a 19. belső piaci eredménytábláról elkészíthettem ezt a jelentést. Tavaly júliusban látott ez napvilágot.